az oldalunkra áll, annak érdekében az eljárási szabályzatot ennek megfelelően tudjuk megváltoztatni. Mr. Mann, I understand. Mann úr, I dislike... Megértem, hogy ön frusztrált. Szeretném eh, megadni én is a szót a kollégáknak ilyen fontos kérdésekben, de igaza van abban is, hogy ez meg kellene változtatni az eljárási szabályzatot. Hát ez van. És eh, ahogy már mondtam a vita során is, hogyha mindenki, aki felszólalt, betartotta volna a felszólalás idejét, akkor, ké- akkor képesek lettünk volna arra, hogy legyen egy spontán felszólalási kör is. Tehát térjünk rá a szavazásra, de az önmegjegyzéseit feljegyeztük. A következő a szavazás a vallási szabadságról Pakisztánban, és úgy gondolom, hogy Passát úr szeretne szóbeli módosítást benyújtani a 13-as bekezdést illetően. Frau Präsidentin, unsere Elnök asszony, a kollégáink nagyon jó tárgyalást folytattak, nagyon jó állásfoglalás született a frakción belül, de a 13-as cikket illetően egy olyan szöveg jött létre, amely zűrzavaros, és tulajdonképpen semmit nem jelent. Éppen ezért egy új megszövegezést javaslunk, mégpedig use of the combating defamation of religion campaign at the un stressing the council conclusions of sixteen november. two thousand and nine tehát egy szűkebb, szorosabb megfogalmazását ugyanannak a tényállásnak, és kérem, hogy támogassák ezt az új megfogalmazást. Posselt úr, nagyon szépen köszönöm. Ellenvetés van? Ellenvetés nincs akkor így fogunk eljárni. Akkor a szóbeli módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B preambulum két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. A B preambulum második részéről a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. V preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most az egész állásfoglalási indítványról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő szavazás hat állásfoglalási indítványról szól, a tájföldi helyzet a téma. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, Hát elég szoros az eredmény, úgyhogy géppel fogjuk ellenőrizni. Hatos módosító a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. A preambulum részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most az egész állásfoglalási indítványról szavazunk mellette ellene tartózkodás egyértelműen elfogadtuk. A következő témánk hét állásfoglási indítványa burmai témakörben. Módosítás nincs, úgyhogy az egész állásfoglalási indítványról név szerint fogunk szavazni. A szavazást most megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Az eredmény egyértelmű, elfogadtuk. Köszönöm szépen az állásfoglalások benyújtóinak a munkát. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk elfogadni, és hogyha a mostani állásfoglalásokkal kapcsolatban nincsen megjegyzés, akkor az állásfoglalásban megjelölteknek továbbítjuk az állásfoglalást. Az